Kedves kollégák, most én azt javaslom, hogy kezdjük el a munkát. Először is elnézést kérek azért, hogy egy kicsit ki kellett tolnunk a kezdetét ennek az ülésnek, de volt néhány változás a programban, ami a munka idejének lerövidítését eh, vonta maga után, ami alapvetően egy jó dolog persze, de eh, erre tegnap eh, jöttünk csak rá, illetve tegnap derült ki, és így későn értesítettük, értesítettük önöket. Először elfogadjuk a napi rendet, a tervet megkapták, a napi rendi tervezetet megkapták, Kobu News periodikában, és néhány módosítást, illetve pontosítást szeretnék tenni. Először is ami a parlament költségvetését illeti, ez Gariga jelentése, a bevételi és kiadási előirányzatokról szóló szavazást elhalasztjuk, mert a büró még nem fogadta el az erre vonatkozó dokumentumot, tehát nyilván később beszámolunk arról, hogy hol tartanak ezek a munkák, és ma délután a koordinátorok például beszélni fognak erről a témáról a rendes ülést követően. Ami a továbbiakat illeti, napirendre tesszük azt a témát, hogy a tagállamok hogyan koordinálják és használják fel a nemzeti, az Európai Uniós pénzeket, és hogyan koordinálják ezeket a nemzeti pénzekkel. Jean-Luc Dehan és Anne Jensen a raportőrök, ez az előadás nem lesz megtartva, mert nem tűnik megfelelőnek, a dokumentum, ami elkészült, nem eh, tükrözi azokat az igényeket, amiket kifejeztünk a 2015-ös eh, mód, eh, költségvetés raportőre azt kérte, hogy tegyük át az ő témáját délutára, és ezt meg is tettük. Aztán a 2014-es év két raportőre, Ann Jensen és Eider, aki a 2015-ösé, egy szóbeli kérdést szeretne feltenni a tanácsnak és a bizottságnak a mi szakbizottságunk nevében. Volt egy meghallgatásunk, amelyen Georgieva és Lewandowski biztosok vettek részt, és arról volt szó, hogy mi a kifizetések állása az Európai Unión belül, és azon belül is különösen a humanitárius kifizetések helyzete. Mi tehát ez meghallgatás két biztossal zajlott, különös tekintettel arra, hogy a bizottság bejelentett egy rendkívüli 11 milliárdos tételt Ukrajna számára, és nyilván ez nagyon sok kérdőjelet vet fel. Tehát önök közül mindannyian megkapták a szóbeli kérdésnek a tervezetét, ezt te tegnap küldtük ki a képviselőknek, és ma délután erről lesz egy eszmecsere, tehát a szóbeli kérdés tartalmáról. Ami a napirend további változásait illeti, Ann Jensen, aki ma délelőtt nem lehet itt, azt kérte, hogy az ő napirendi pontja az egyes számú költségvetés módosítás tervezet a 2014 évi költségvetéshez szintén délután legyen. Ehhez képest Inge Gressle, aki viszont mindig hatékony, mosolygó és dinamikus, azt kérte, hogy a 17-es és 18-es napirendi pontját, amelyet viszont délutára lát, terveztünk, legyen délelőtt. Tehát, Eider, Eider, Tessék. Sí, muchas gracias, presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Tudjuk, hogy az elnök mindig nyomon követi a születésnapokat és a különleges eseményeket, ezért szeretnék gratulálni azért, hogy nem régiben édesapa lett. Minden édesapának egyébként is gratulálok, de az elnök úrnak különösen. Simplemente desearle que vaya todo bien y que le dejen Remélem, hogy nagyon jól alakul majd a kis jövevény gondozása, és hogy azért tudnak néha aludni éjszakánként. Gratulálok minden esetre. Merci, Eider. Köszönöm, Eider. Kicsit zavarba is vagyok, és nagyon megható ez a személyes gratuláció. Én inkább már nagypapakorú vagyok, ezt tudom, de ennek a hét unokának, aki már van nekem, azoknak most van egy nagybátyjuk, aki nyolc napos. Nagy életöröm ez számomra. Mindenkinek a családi életében vannak boldogságok, amelyek fontosabbak, mint a politikai tennivalóink, de vissza kell térnünk a politikához. Köszönöm Eider, és Eidernek is azt kívánjuk, hogy a lehető leghamarabb ismerje meg ezt a boldogságot. És én azt gondolom, hogy a, szülőnő segítése, illetve e, e, a gyerek első napjaiban való jelenlét, az egy nagyon szép dolog. Na nézzük az első napi rendi pont, illetve hát azt letudtuk. Második napi rendi pont az elnök e, közleményei. A Kobu ezek nagyrészt szerepelnek, de egy fontos dátumot bejelentenék. Önök is tudják, hogy a köztes időszakban, tehát a választásokig, a mi mandátumunk vége és a választások között, valamint az új parlament felállásáig, tehát ebben a köztes időszakban, egy rendkívüli ülésre készül a Költségvetési Bizottság, azért, hogy a költségvetési biztost meghallgassuk. Ez egy hagyomány már. A 2015-ös költségvetési terv, amelyet a kollégium, a biztos a kollégium elfogad majd, be van mutatva általában a parlamentben, mielőtt az nyilvánossá válna, és a sajtó elé tárják. Ez június 4-én lett volna eredetileg, eh, de most eh, június 11-éről van szó, eh, tehát akkor fogják a biztosok elfogadni a tervezetet, és ezt követően tartjuk mi a rendkívüli ülésünket, hogy meghallgassuk. A biztos nyilván írásbeli megerősítés érkezik még. Emellett azt is bejelentem, hogy az lesz majd az utolsó összejövetelünk, és együtt megünnepeljük majd az öt éves közös munkát, amit együtt eh, elvégeztünk, és eh, gratulálunk azoknak, akik részt vettek ezekben a munkákban. Voltak nehéz pillanatok, személyes drámák is ez alatt az idő alatt eh, munkatársainkkal, és a többi intézmény képviselőivel, akikkel együtt működtünk ebben a munkában, tehát eh, tartsanak erre is eh, vissza egy kis időt, eh, írják be a naptárukba, pesgőzni fogunk, tehát akkor nem június 4-én, hanem 11-én. Gratulálunk majd azoknak, akikről addigra kiderül, hogy újra választották őket, és elbúcsúzunk azoktól a kollégáktól, akik itt hagynak bennünket. Ezek tehát a bejelenteni valók, ami a hármas napi rendi pontot illeti. A következő ülési jegyzőkönyvének elfogadása március 4-e, amennyiben az ülés végéig nem érkezik észrevétel, akkor úgy tekintjük, hogy ezt a jegyzőkönyvet elfogadták amennyiben az érdekelt fél itt van, és úgy látom, hogy itt van, akkor Darden kollégának azt javaslom, hogy kezdjük a 7-es és 8-as ponttal. Kedves kollega, öné a szó. Merci, président, je serai relativ. Önöm, elnök úr, rövid leszek. Két igénybevételről van szó, tehát a globalizációs alap igénybevételéről. Az első egy olaszországi cég nehézségei után következik be. Itt ott 1100 embert bocsátottak el, és éppen ezért 3 millió 10 ezer euróra van szükség. Nyilván ez a globalizáció keretében történik és négy eh, hónapig tudunk támogatni 500 elbocsátottat. Eh, A második eh, felhasználás 1.964.407 euró, 285 embert bocsátottak el, 15 cég érdekelt Spanyolországban, Andalúziában, az autóiparban, megint csak a régi rendelet alapján bocsátjuk rendelkezésre a pénzeket. Erről lenne szó, tehát elnök úr. Köszönöm. Meghívtuk a foglalkoztatási bizottság emberét, Morán Sártyi asszonyt. Débat sur ce point aki, aki ehhez hozzászólhatna, de még nincs itt. Et elle doit également participer au monitoring group. Aki a monitoring csoportban is részt vesz, amely ezt a témát tárgyalja. Van-e kérdés azzal kapcsolatban, amit a raportőr elmondott? Belgia. Nincs. Jó. Tehát, ahogy a raportőr mondta, a régi rendszer alapján járunk el, ami pedig a menetrendet illeti. Van egy eh, módosítási deadline, ami 24-e dél, a bizottságban, a foglalkoztatási bizottságban 10, március 18-a, és a mi bizottságunkban április 1 az elfogadás, és remélhetőleg utána áprilisban a plenárison is el sikerül fogadtatni ezt a, az átcsoportosítást, illetve, illetve pénzfelhasználást, melyeknek célja, mint mondta az előadó, egy spanyol és egy olasz helyzet megoldása. E, most menjünk tovább, Ingének adom meg a szót, 17-es, 18-es napi rendi pont következik, tessék. Ja, vielen Dank. Ich beginne mal. Köszönöm szépen, kezdem a pártokkal. Az árnyékjelentéstevők március 4-én találkoztak, és abban maradtunk, abban egyeztünk meg, hogy a tanácssal gyors megállapodásra szeretnénk jutni. Mi a megoldás, és nem a probléma részei vagyunk. Szerdán találkoztunk volna a tanácssal, de a Brüsszelből Strasbourgba menő légijáratok nehézségé miatt ezt le kellett mondani. Holnap délelőttre van beiktatva a következő ülés, és e-mailben próbáltam megegyezni a szöveggel, a bizottsággal teljes a konszenzus a szövegben, a szöveg tekintetében. Voltak éppen az AFKO szöveget költségvetési joggá alakítjuk át. Egyedül a, az um, auditing kérdése nyitott, egy görgő um, évről évre átvitt rendszer, uh, tehát a rolling rendszer fog működni. A tanács ez idáig az általunk és a bizottság által kidolgozott szöveghez nem szólt hozzám, és sajnos a tanács tegnap még tudomásunkra hozta, hogy még továbbra sem rendelkezik mandátummal, tehát a holnapi tárgyalás nem háromoldalú tárgyalás, nem hivatalos trialógus lesz, hanem csak eszmecsere lesz. Úgy gondolom mégiscsak, hogy egy informális megállapodásra tudunk jutni a három intézmény között holnap és március 25-én a Korepereszt megerősíthetné. Reméljük, hogy holnap sikerül ennek a szellemében eljárnunk. jó úton haladt tehát ez a dosszié, a második dosszié azonban nem ilyen pozitív. Folytassam? Vagy álljak meg, folytastom. Tehát a Connecting Europe facilitás eszköz kapcsán sokkal nehezebb a helyzet, hiszen a tanács továbbra is megakadályozza a megállapodást. Informális tárgyalást folytattam a görög tanácselnökkel, illetve a görög, görög tanácselnökkel és a főigazgatóval, a bizottság főigazgatójával, a tekintetben, hogy hány évet fedjünk le az eszközök átcsoportosításával, és milyen feltételei vannak ennek. Ebben a kérdésben még minden nyitva áll. Azt javasolnám saját magunknak, hogy mi egyezünk meg, és akkor a tanács kerül lép, lépéskényszerbe. A 78-as cikk további rugalmasságot irányoz elő a kis és középvállalkozások számára, és hogyha a rugalmassági eszközt nem tudnak biztosítani, ez nagyon sajnálatos volna. Két véglet között ingadozom, de azt gondolom, hogy meg kellene akadályozni, hogy a tanács eh, meg eh, ragaszkodjon a mostani álláspontjához, hiszen ebben az esetben a Connective Europe eszköz eh, pénzeszközei blokkolódnának. Nagyon furcsa, hogy az állam és kormányfők szava a saját igazgatásukban nem érvényes, hiszen az állam és kormányfők igent mondtak, ugyanakkor a pénzügyminisztériumok akadályozzák most meg, egy-két osztály akadályozza meg a megállapodást, és úgy tűnik, hogy nagy örömük is van ebben, élvezik ezt az obstrukciót. Még egyszer mondom, érdemes volna megállapodásra jutni, és éppen ezért célra vezető volna, hogyha a tanács is megértené, hogy ezek a pénzeszközök őket ők használják, használhatják föl. Más, jobban összekapcsolódó Európát, Európát akarunk építeni, és a tanács öngolt rúg azáltal, hogy ezt a pénzt nem engedélyezi. Nem értem teljesen a történetet, de lehet, hogy nem is az én tisztem, hogy ezt megértsem. Még egyszer mondom, ma este egy kis informális találkozót tartunk, egy kis körben informális találkozót tartunk, mely találkozó nem lesz kicsi, sőt remélem, hogy jelentőségteli lesz, és azt remélem, hogy ezután talán mégiscsak megadhatjuk a zöld fényt, illetve um, sikerül a megállapodás. Dominique Riquet a demandé la parole. Köszönöm. Inge? úr, köszönöm. Én is szeretnék eh, a témához hozzászólni, eh, ismerve azokat a nehézségeket, amikről Inge is beszélt. A tanács eh, álláspontja ezzel az eszközzel kapcsolatban szembe megy azzal a rendelettel, amit elfogadtak, és a több éves tervel. A parlament más előirányzatokat kért, és a ez egy stratégiai kérdés. A tanács álláspontja megváltozott ezzel kapcsolatban, ezzel a rendelettel kapcsolatban, teljes mértékben, nem csak technikai kérdésről van szó, és nem csak arról van szó, hogy néhány kérdést a minisztériumokkal rendezni kell, hanem ez azt is jelenti, hogy az eszközökben olyan pénzügyi eszköz csökkentésre kerül sor, amelyek után nehezen lesznek alkalmazhatók, és a projektek szempontjából ez egy komoly kérdés. Itt ez az MFF-et is komolyan érinti Először is beszélnék a Connecting Europe facility Amennyiben a tanács álláspontja nem változik meg, akkor ez a CEF, a Connecting Europe Facility nehezen lesz eh, finanszírozható. Ön is tudja, önök is tudják, hogy eh, hosszú idő kell ahhoz, hogy ezek a projektek eh, kifussanak, ami a tanács álláspontját illeti vannak olyan határidők, amelyek után a pénzek elvesznek, és ez a, ezeket a projekteket is érintheti. Általánosságban aggódom, mert az látszik, hogy a tanács álláspontja ezekkel az összegekkel kapcsolatban, nevezetesen, hogy újra felülvizsgálnák ezeket a, az összegeket, amelyekről már megállapodtunk, miközben van egy pénzügyi keret, ami már önmagában sem megfelelő, de ez a lépés, ez teljesen elfogadhatatlan, ahogy a pénzügyi rendeletet politikai célokra használják ki, eh, már ami az eszközök eh, természetét célját eh, illeti. Éppen ezért én Eh, írni fogok az illetékes bizottságnak, és én azt gondolom, hogy eh, Inge jól védelmezte az álláspontunkat eh, a bizottságban, de ez egy nagyon komoly kérdés, nem csak a pénzügyi rendeletre való tekintettel, hanem azt is mutatja általánosságban, hogy a tanácson belül a gondolkodás nem helyén való. Nem szeretném, hogy az a műveleti e, előirányzat, ami egyáltalán van, az megkérdőjeleződjön. Köszönöm, tehát ez rendkívül sajnálatos. Ez mit jelent, mondja az elnök? Azt jelenti, hogy a ciklus előtt nem tudunk megállapodásra jutni? Hát ezt a tanácsnak kéne rendeznie, nem? Persze, értem. Bon. Très bien, je remercie pas d'autres. Köszönöm, nincs másik eh, hozzászólás. Akkor Ingének köszönjük. Nagyon kényes témát visz megint. Eh, azzal a az elhatározottsággal, eltökéltséggel, amit már megszoktunk tőle. Megyünk tovább a tízes napi rendi pontra, ami a leginkább rászoruló személyeket támogató Európai Segítségnyújtási Alap ellenőrző csoportja, és 2014 évre szóló többlettámogatások felhasználása. Önök ismerik, hogy miről szól az ellenőrző csoport, a Monitoring Group. Ez lehetőséget ad számunkra, leginkább a raportőrök számára, de számunkra is, hogy beszélgessünk azokkal, akik ezt a programot viszik, irányítják az Európai Bizottságon belül. Tehát nekem azt mondták, hogy az Európai Bizottságnak van itt egy képviselője, egyrészt a költségvetési, az agrár, illetve a foglalkoztatási, a, fő, a foglalkoztatási főigazgatóság Madame Adriana Szukova Tosevát küldte. Itt van? Ott van, jó. Üdvözlöm. Miss Emmanuel Gilnöf, Policy Officer van még itt. Tehát a hölgyek itt vannak, és elő is leülhetnek itt előrébb. Ehm, Serge Le Gall, a koordinátor, az intézményközi koordinátor, és Patrick Maleza úr, aki a lídár. Az Agritól Árpád Szabolcs úr, nem tudom, jól ejtem a nevét, ő is egy officer, a költségvetési főigazgatás részéről budget officer Katerzsina Ucka. Itt van, ugye? Jól van, ránk mosolygott. Letícia Gerli, budget assistant. Letícia, üdvözlöm. Tehát ezek az emberek képviselik a, az Európai Bizottságot. Mi meghívtuk a Foglalkoztatási Bizottság résztvevőit, Morán Chartier asszony, az alelnöke annak a bizottságnak, és aki majd itt ül mellettem. E, a monitoring grupot a 2010 2014-es, 2015-ös képvis, költségvetések raportőrei képviselik, tehát a mi bizottságunkat, Ann Jensen és Aider. Aider. Nagyon fontos meghallgatni az Európai Bizottságot, hiszen van nagyon sok kérdésünk. Nagyon fontos volna megérteni, hogy a nyomon követő csoport milyen munkát végez a leginkább rászoruló személyeket támogató Európai Segélynyújtási Alappal kapcsolatosan. Nagyon sokat dolgoztunk ezen a parlamenti ciklus alatt, és talán a legtöbb vita tárgya ez a program volt, hiszen a bizonyos tagállamok szerették volna csökkenteni a hozzájárulásokat, mi pedig szerettük volna megtartani ezen a szinten legalább az alapfinanszírozását. Ennek köszönhető talán, hogy jól működik ez az alap, hogy kiálltunk mellette, és az volt a feladatunk az ellenőrző csoporton keresztül, hogy az új pénzügyi keret szabályai hogyan határozzák meg az alapműködését, két eh, milliárd eh, eurós alapról beszélünk, hogyan eh, fogják kezelni az alapot, vannak a lemaradások, hogyan halad az alap felhasználása. A rendelet késedelmes elfogadása miatt valószínűleg vannak késedelmek, ezért a para- parlament amellett volt, hogy legyenek átmeneti intézkedések, hogy fel lehessen használni rögtön az első hónapokban az alapot, és a civil szervezetek folytathassák munkájukat. Szeretném meghallgatni tehát a bizottság képviselőit. Kérem, hogy beszéljenek az esetleges problémákról, vagy hogy ezeket hogyan oldották meg. Bien, merci. Elő... Jó, köszönöm. A bizottság részéről ki szeretne szólni? Asszonyom? Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság üdvözli a rendelet hatályba lépését, mely a leginkább rászorulók támogatását szolgáló alapotról szól, és köszönjük, hogy az Európai Parlament támogatta ennek a fontos eszköznek az elfogadását, amely az európai szolidaritást is megjeleníti. A nagy kihívás most abban áll, hogy gyorsan tudjuk az alapot alkalmazni, a hozzánk intézett eh, bizottság által hozzánk intézett kérdésekből látjuk, hogy önök is ebben látják a nagy kihívást. Megkapták az írásos válaszainkat, de meg szeretném ragadni a lehetőséget is egy-két kulcskérdésre válaszolni szeretnék. Egyrészt a programozás. A tagállamoknak hat hónapjuk van, hogy operacionális eh, programjaikat bemutassák, és megtárgyalják ezt a tárgyalás fázisában az Európai Bizottsággal. Arra számítunk, hogy a, bizott, a tagállamok már most dolgoznak ezeken a progr programokon, és a közös agrárpolitika által lehetővé tett eszközök tapasztalatait is felhasználják, és így hamarosan befogadhatjuk a tagállami operacionális programokat. Vannak tagállamok, akik már nagyon előre haladottak ebben a munkában, és arra számolunk, hogy március végére megkapunk egy-két programot, de idáig formálisan még egyet sem kaptunk meg. A tagállamoknak ugyanakkor nem kell várniuk, az operacionális programok formális átadása vagy engedélyezése sérem, hogy az alapműködtetését elkezdjék, köszönhetően a parlament tárgyaló csapatának a rendelet 2014. december 1-ével um, veszi kezdetét, a kiadások um, legálisá válnak innentől, és Tudjuk, hogy nem egy tagállamban már el is kezdték az eljárásokat annak érdekében, és kiírták a közbeszerzési eljárásokat, hogy, hogy felvásárolják az élelmiszereket. Az alkalmazási e, időszak 2014-es e, éves terv hatály alatt való kiterjesztése kapcsán Elmondhatom, hogy így létrejöttek annak a feltételei, hogy a legrászorultabbak ellátása ne szenvedjen kárt vagy csorbát. Tehát azok a tagállamok, 20 ilyen tagállam van, akik a food instrumentet, az élelmiszer segélyeszközét használták, gyors beavatkozást használhatnak, aztán az OPI 2-es, az úgynevezett szociális inklúziós operacionális program is működhet, de persze a konkrét végleges program kialakítására még marad idejük. A bizottság azzal számít, hogy a hat hónapos határidőn belül, tehát szeptember 11-ig benyújtják az operacionális programokat, és mi pedig év végéig ígérjük, hogy minden ilyen programot elfogadunk. Az elfogadási folyamat kapcsán a bizottság nyomon követi az OPIC Eh, előrehaladását, az operacionális programok előrehaladását, és eh, az előirányzott 11%-os előfinanszírozást eh, elegendő voltát is meg fogjuk vizsgálni. Ugyanakkor látjuk, hogy az eredetileg alokált 2,5 milliárd euró nem elegendő, hiszen már most 2,4 milliárdnál tartunk az összkiadások tekintetében. A rendelet hármas mellékletében a tagállami allokációkról szólunk, illetve szól a jogalkotó, és egy további milliárd folyosításának lehetősége is megnyílik, Biztos vagyok benne, hogy ezt le is fogják hívni, és köszönöm a parlamentnek, hogy egy magasabb összegért kardoskodott, magasabb az előző programozási időszakkal összehasonlítva. Azzal szeretném befejezni mondandómat, hogy a gyors programozás és végrehajtás ellenére is a bizottság a nyomonkövetés, a monitoring szempontjaira is nagy súlyt helyez, megfelelő adatokat gyűjt a folyamat kezdetétől kezdve azért, hogy átlássuk, hogy mennyi pénzt költöttek el és hány embert támogattak. Jeleztük már, ahogy a parlamentnek, hogy március 13-án egy delegált jogoktust fogadtunk el, amely előírja, hogy milyen adatokat kell gyűjteni a tagállamok részéről, és azt reméljük, sőt, abban biztosak is vagyunk, hogy a végrehajtásról nagyon gyorsan beszámolhatunk majd mind a parlamentnek, mind a tanácsnak. Köszönöm. Très bien. Merci, madame. Köszönjük, asszonyom. A bizottság részéről kíván még valaki hozzászólni? A Foglalkoztatási Bizottság nem, az Agrárbizottság, illetve az Agrár Főigazgatóság. Talán. A, meg, megismerhetnénk a, az Agrár Főigazgatóság hozzáállását, álláspontját? Bien. Et, et du côté de la Direction Générale du Budget Költségvetési Főigazgatóság? Ott sem. Monsieur, Monsieur vous voulez? Uram? Si, Monsieur le Président, donc normalement l'occasion est pour... Euh, általában euh, a, az előkészítést és a végrehajtást az a főigazgatóság euh, magyarázza el, amely végső soron felelős érte. A miután mi a, a mi munkánk már elvégződött, vagy befejeződött 2014-es költségvetés vonatkozásában, ezért igazán nem nincs mit hozzáfűznünk. Köszönjük. Morán Sártyé, a Foglalkoztatási Bizottság alelnöke időközben ideért. Én üdvözlöm is. Szeretnél beszélni arról, hogy te mit gondolsz erről, kihasználva azt a lehetőséget is, hogy itt van Eider, valamint Annie Jensen, aki 2015-ös költségvetési eh, időszak eh, tervezője, illetve raportőre, és itt vannak a főigazgatóságok, a bizottsági főigazgatóságok képviselői, foglalkoztatási, költségvetési és eh, agri, valamint itt van Ann Jensen, aki a 2014-es költségvetésért felelős, tehát Tiéd a szó, köszönöm. Kedves Allen, az első szavam az az, hogy megköszönöm a Költségvetési Bizottságnak ezt a e, munkát, mert a leginkább rászoruló személyeket támogató alap, e, alap e, megmentése az nem előre lefutott meccs volt, valójában voltak ellenvetések állam és kormányfői szinten. Tudjuk, hogy a Költségvetési Bizottság és kedves elnök úr is nagyon komoly és hatékony szerepet játszott abban, hogy megvédje ezt az alapot. A második szavam az Európai Bizottság képviselőihez szól, akik szintén sokat kérleltek bennünket, hogy segítsünk ebben nekik. Eimer itt van köztünk, aki raportőr, együttműködtem vele, e, én a szociális alapnak vagyok a raportőre, tehát ez a kapcsolódási pont rendkívül fontos. E, politikailag ez az ügy nagyon fontos volt, a Költségvetési Bizottság támogatása szintén nagyon fontos volt, különösen azt követően, hogy e, a pénzügyi szolidaritást ki kellett domborítanunk itt a válságos időkben, és ma pedig azt látjuk, hogy a polgárok közti szolidaritás rendkívüli módon veszélybe került. Az európai részvétel ebben a folyamatban éppen ezért egyre fontosabbá vált, mert 19 millió európai nem jut proteinhez, csak legfeljebb minden második nap megfelelő mennyiségűhöz. Tehát én azt gondolom, hogy egy jó kompromisszumot tudtunk elérni ezzel, a, ezzel az alaptámogatással és ezzel az adaptációval, ami lehetségesé vált. Én felhívnám a figyelmet egy dologra, ami nehézséget okozott, és amelyel kapcsolatban ébereknek kell maradnunk. A rendeletben ahogy önök is tudják, tilos volt a karitatív szervezetek részéről egy szimbolikus összeget e, igénybe venni akkor, amikor az élelmiszert, illetve az élelmiszer támogatást e, igénybe veszik a leginkább rászoruló alapból. Erre fölé van figyelmet, mert ez megzavarja a szociális bolthálózatot, annak munkáját, amely úgy működik, hogy egy kis összeget a a az elosztásért, forgalmazásért fizetni kell. Erre fölhívtuk a figyelmet, Andor biztos a szavazás előtt elég egyértelműen foglalkozott, fogalmazott. Andor biztos hozzászólása lehetővé teszi számunkra ennek a eh, szociális bolthálózatnak a, a, a további működését. Eh, Adriana ismeri ezt az egész eh, témát. A biztos azt mondta, hogy gyakorlatilag tilos pénzt kérni ellenértéket akkor, amikor ezeket a segélyélelmiszereket elosztjuk, de az egyéb disztribúciós köz, költségekre ö, ö, azokkal nincsen semmi baj. Tehát ö, egyrészt ott vannak az élelmiszerek, amelyek ebből az alapból származnak, illetve azok, amelyek nem. Másként kell ezeket kezelni. Ez nehézséget okozott. Nem könnyű kezelni ezt a helyzetet. Mi a az Európai, illetve a Parlamentünk Költségvetési Bizottságának igen hálásak vagyunk, mert a politikai fellépése rendkívül fontos volt. Európa szempontjából is, és a polgárok szempontjából is. Köszönjük, Elizabeth. Anni Jensen is itt van, időközben megérkezett. Szeretnél te is hozzászólni, mert az Európai Bizottságtól itt van köztünk a foglalkoztatási főigazgatóság, a mezőgazdasági főigazgatóság és a költségvetési főigazgatóság. Eider már egy kis bemutatót, illetve beszédet tartott. Adriana válaszolt, és nem tudom, te szeretnél-e? Well, thank you, Chairman. I'll... Köszönöm, elnök úr. Nagyon röviden. Úgy gondolom, hogy ami elhangzott, és ami nagyon érdekes, hogy lehet, hogy nagyobb változáson megy majd keresztül ez a program, mint amire legtöbben számítanánk. Dániából érkeztem, és Dánia többségében ellenzi ezt a programot, mi soha nem használtuk fel ezt a pénzt, és másként szeretnénk alakítani ezt a programot. És most a programot úgy alakítottuk, hogy a társadalom leginkább rászoruló rétegeit támogassuk, de nem ételosztással, hanem másképpen kezeljük ezeket a forrásokat. Ezért úgy gondolom, hogy felmerül a kérdés, hogy hogyan lehet azt eltekinteni, hogy a tagállamok milyen módon használják fel ezeket a forrásokat. Én ezt nagyon lényegesnek tartom. Korábban ez a közös mezőgazdasági politika része volt, mivel nagyon sok felesleges húskészlet halmozódott fel, ez már nem így működik, úgyhogy ez az egész program egy kicsit más összefüggésbe került. Szeretnénk jobban összpontosítani arra, hogy mivel tudjuk a leginkább rászorulókat segíteni ténylegesen, javítva a helyzetüket, hiszen a legtöbb országban igazából a helyzetük nem javult. Ez a legfontosabb kérdés, és a bizottságnak erre kellene válaszolnia, hogy legyen igazából rálátása arra, hogy milyen munkát végeznek a tagállamok ebből az alapból, hiszen ez tagállamonként nagyon eltérő lehet. A jó gyakorlatok cseréje talán jó elképzelés volna e tekintetben, biztosítandó, hogy a pénzeket megfelelően használják fel. Mint említettem, az én hazám igazából ellenezte ezt a programot, de végül is megadtuk magunkat, és hasznosan felhasználtuk ezt a pénzt. Köszönöm szépen, José Maria Fernández. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is szeretném üdvözölni azt az előrehaladást, amiről beszámoltak az imént. Gondolom, hogy a bizottság nagyon sokat küzdött azért, hogy ezt a forrást előteremtse a leginkább rászorulók számára. Természetesen ez kevesebb, mint amire szükség lenne, de az én kérdésem inkább a mezőgazdasági feleslegekre vonatkozik. Ezekkel milyen megoldásokat találunk, és megvan-e annak a lehetőség, hogy visszatérjünk ezen feleslegek felhasználására a leginkább rászorulók számára? Hiszen az szempontjukból az nem megoldás, ha valahol megvannak ezek a feleslegek, de nem tudjuk felhasználni ezeket a rászorulók segítésére. Kérdésem, hogy nem kellene valahogy megváltoztatni a szabályokat, hogy ez valóban lehetővé váljon. Tudom, hogy a bíróság úgy nyilatkozott, hogy a jelen jogszabályok alapján ez nem lehetséges, de engem az érdekelne, hogy hogyan lehet ezen a helyzeten változtatni. Hogy ezeket az élelmiszereket az Európa 2020-as stratégia részeként felhasználhassuk a fenntartható növekedés és az erőforrások megfelelő kihasználása érdekében, valamint a szegénység elleni küzdelemben. Kérdésem tehát, mit kell tennünk ahhoz, hogy a meglévő mezőgazdasági feleslegeket felhasználhassuk arra, hogy a leginkább rászoruló családokat segítsük? alors entre-temps, la présidente. José Manuel. Elizabeth itt volt, de megjött az elnök asszonya és a foglalkoztatási bizottság részéről. Megszólalhattak a bizottsági kollégák is beszélünk az ellenőrző csoportról, és ezzel kapcsolatban zajlik az eszmecsere, leginkább rászorul a személyeket támogató Európai Segényújtási Alap munkájáról, azokkal a tisztviselőkkel, akik az Európai Bizottság részéről vezetik ezt a programot, és meghatározzák annak a jövőjét. Itt van a foglalkoztatási főigazgatóság, akit bizonyára ismer, a költségvetési főigazgatóság és az élelmiszerügyi, illetve bocsánat, a mezőgazdasági főigazgatóság embere, nem tudom, megadjam önnek most a szót, nem? Nincs rá szükség, Jan Mulder kap először szót. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Egyszerű kérdésem van. Jól tudjuk, hogy nem minden tagállam egyformán lelkes a 28 tagállam közül ebben a, ebben a programban. Tehát kérdezem, hogy a 28-ból hány tagállam vesz részt ebben a programban? és mi történik, hogyha egy tagállam nem vesz részt a programban, mi történik a pénzen. Euh, j'ajouterai en complément de la question de Yann. Egészíteném Jan kérdését. Az Európai Bizottság részéről tudnak esetleg mondani valamit arról, ahogy az egyes tagállamok a mai napig felhasználták ezt az alapot, e, nyilván blaming és shaming nélkül, megszégyenítés és hibáztatás nélkül, de e, elmondhatják, hogy melyek a, azok a módszerek, amelyek hasznosak, melyek, amelyek kevésbé hasznosak, e, ez számunkra hasznos lenne. Helga Trüppel. Um, Köszönöm szépen, azt szeretném tudni, hogy amikor megvizsgáljuk a különböző tagállamokat, akkor hogyan működik a közlemény a tagállamok tekintetében, annak érdekében, hogy tényleg elérjék a rászoruló személyeket? Vannak-e tagállami rendszerek, vagy pedig egy közös megközelítés működik-e, mondom, a mindennapi életben a program alkalmazása egységesen történik-e, vagy külön-külön módon? És egy érdekes kérdés. A francia kollégák majd kiavítanak, ha akarnak, de én elmondhatom önöknek, hogy a Franciaországban a, az előző rendszert, amikor lezárta a bírósági ítélet, akkor jöttek rá a franciák, hogy az Európai Unió egyáltalán segítséget nyújtott a leginkább rászoruló személyeknek, addig erről nem is tudtak, akkor jöttek rá. Ugye? Így volt, nem? Egy picit, picit túlzok? Nem szeretem önt megszakítani, vagy félbe szakítani, elnök úr, de mégis nyilván majd később hosszasabban hozzászólok, de ami a történelmi hátteret illeti, Franciaországban Eh, a leginkább rászoruló személyeket eh, támogató alap munkáját eh, támogatták, ismert személyek is, Jacques Delortól kezdve sokan hozzájárultak ennek a sikeréhez és népszerűségéhez, e, és éppen ezért szerintem tud e, e, tudtak az emberek erről. Nyilván a bírósági ítélet mobilizálta az alap védelmezőit, de én azt gondolom, hogy azért voltak olyanok, akik ismerték ennek az alapnak a munkáját. Eh, annak idején, eh, eh, ugye Dölor és más meggyőződéses európai franciák növelték a láthatóságát ennek az alapnak. De hát ez 20 éve volt, mondja az elnök. Persze, jó, oké, ismerték a franciák ezt a munkát. De most így egy francia belvita zajlik, ne is foglalkozzanak vele. Helga ugyanakkor egy olyan kérdést tett fel, ami több országot is érdekel. Monika Olmájer következik. Ich habe vor allem eine Frage. Egy kérdésem van. José Manuel Fernández vetette már fel a kérdésemet, és én is az irányba kérdezek. Ha jól ér, emlékszem, de nem vagyok ebben biztos, tehát ha jól emlékszem, az Európai Bíróság ítéletében arra is hivatkozott, hogyha nincsen többlet a mezőgazdasági területen, akkor a mezőgazdasági területről pénzt nem lehet lehívni, csak akkor, hogyha többlet létezik a termelésben. Akkor ezt a többlet terméket természetesen a szegény lakosságnak, a rászorulóknak át lehet adni. Tehát a kérdés voltak éppen az, hogy mennyi pénz áll rendelkezésre a szegény, a rászoruló emberek segélyezésére. Második kérdésem pedig, van-e egyáltalán most többlet, amelyet felhasználhatunk, amelyet fel kellene használnunk, vagy pedig nincs is olyan többlet, amelyet lehívhatnánk és felhasználhatnánk? Merci. Köszönöm. Catherine, Catherine Trautmann következik. Köszönöm, kedves elnök úr. Én nekem is lesz egy rövid kérdésem a bizottsághoz. Önök is tudják, hogy van egy eltérés a között az idő között, amikor eh, az alaphoz hozzá lehet férni, illetve amikor az állami cselekvési tervek elkészülnek. Eh, mit eh, tesznek ebben az átmeneti időszakban azokkal a fellépésekkel, amelyek a e, civil társadalmat is érintik, e, és amelyeknek van financiális hatása. Szerintem ez egy fontos kérdés abból a szempontból, hogy e, milyen lesz ennek a, ennek a működésnek a kinézete. Salvador Geriga következik. Eh, Köszönöm, elnök úr. Azt szerettem volna hozzátenni egy pontosításként, hogy az alapban hivatkozni kellene a pénzügyi rendeletre is, amely ezt alkalmazza. Meg kellene fontolni, hogy a leginkább rászorulók személyeket támogató alap nem személyes támogatást ad, ezért külön szabályozásra nem szorul. Ami pedig az adminisztratív költségeket illeti, úgy gondolom, hogy ez olyan program alapvetően, amelyet nagyon nehéz végrehajtani, és ráadásul adminisztratív szempontból nagyon költséges is. A terjesztés költségeit egyébként az alap fedezi, de nem csak az élelmiszerek forgalmazására vonatkozik ez, hanem az adminisztrációs költségekre is. Merci, Salvador. salam Salvador. Gören. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Szerettem volna egy kicsit ahhoz kapcsolódni, amit Ann Jensen mondott, és hogy Svédország Dánia miért bírálta hosszú ideje ezt a rendszert. Nem azért, mert nem akarunk segíteni a szegényeken, hanem azért, mert van egy nagyon erős általános szociális ellátórendszerünk, és ebből a hálóból nem nagyon esnek ki emberek. Ezért nálunk nem nagyon működnek olyan civil szervezetek, amelyek ilyen segélyezést folytatnak, mint sok más országban. És azért is bíráltuk ezt a módszert, mert nem volt világos, hogy ezzel a szegényeket segítik inkább, vagy inkább a mezőgazdasági termelőket. Ezért nem volt különösebben népszerű ez a program Skandináviában. Zsemolder kérdését illetően jó lenne itt pontosítást kérni. Ebben a helyzetben az új rendszerrel kötelező minden tagállam számára, hogy részt vegyen ebben a programban, vagyis egyetlen tagállam sem vonhatja ki magát a rendszer alkalmazásából, ha jól értem a szabályokat. Szeretnék eh, rákérdezni, pontosítani, hogy Jan Mulder mire kérdezett rá. De van egy rugalmassági elem ebben a rendszerben, vagyis eh, a tagállamnak nem kötelező élelmiszer segélyekre felhasználni a forrás, hanem más eh, részeit is kihasználhatja a rendszernek, és ez összeegyeztethetőbbé teszi a módszert a skandináv szociális rendszerekkel. Fontos azonban azt pontosítani, hogy ez a rugalmasság milyen mértékben áll rendelkezésre, mennyiben van arra lehetőség, hogy csak a rendszernek bizonyos elemeit használjuk fel, és kimaradjunk a, az élelmiszer segélyezésből. Hogyha ezt pontosítanák, hogy ez a lehetőség mennyire áll a tagállamok rendelkezésére, nagyon hasznos volna Tudom, hogy a svéd kormányzat most azon dolgozik, hogy hogyan tudja összeállítani saját programját, és mely programelemeket tudja felhasználni. Köszönöm szépen, Pálon Rubis. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon nagy kihívás ez számunkra, hogy a megfelelő lépéseket megtegyük. Az egyik legnagyobb probléma az energiaszegénység. Egész egyszerűen sok rászoruló ember már nem tud energiát felhasználni, áramot, gázt. Kérdezem, hogy milyen támogató intézkedéseket lehet előirányozni, például, hogy fotovoltaika berendezéseket biztosítsunk a rászorulók számára, hogy legalább a laptopjukat fel tudják tölteni, hogy legalább egy 40-es eh, égő pislákolhasson. Van-e erre is eszköz ebben az alapban? Merci bien. Köszönöm. Heider. Eh, és aztán Pervans. Eh, szintén van talán kérdés, Heider. Köszönöm szépen. Az egyik legfontosabb kérdés, amire szeretnék visszatérni, hogy az átmeneti intézkedések hogyan alakulnak. A parlament dokumentumában is rákérdeztünk erre, még mindig nem világos, hogy a bizottság hogyan gondolkodik ezekről az intézkedésekről, illetve 2014-ben mi történik majd, hiszen az operatív programok még nem lesznek operatívak, Ebben az évben tehát nem lehet időben megkezdeni a pénzfelhasználást. Milyen költségvetési megoldásokat képzel el a bizottság, és hogyan fogja ez érinteni a civil szervezeteket, azokat a szervezeteket, amelyek felhasználják ezeket a forrásokat. Van-e a bizottságnak ezzel kapcsolatosan felvetése vagy információja? Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony, ön következik. Hát ön is elnök, nem tudom melyik önk a, inkább elnök. Fontos ez a meghallgatás. Nyilván önök a költségvetésiek az egyik dologgal foglalkoznak, mi pedig a másik dologgal, és aztán együtt próbáljuk meghatározni, hogy a jogalkotási anyag egységes legyen. Tehát a mi, a mi szempontjaink is az önöké is érvényesüljön ami az alap jogi anyagot illeti, abban nagyon fontos dolgok szerepelnek, amikre rá kell kérdezni. Az első az agrárfelesleg kérdése. Ez a szöveg a bizottság döntésével számol, és nem nyitja ki újra az agrár többletek eh, kérdését. Ugyanakkor kompetencia problémákat vet fel a mi szakbizottságaink között. Az Agri szakbizottságunk azt mondja, hogy vannak feleslegek, amelyeket fel lehet használni, mégpedig oly módon, amely megfelel a bíróság döntésének. Ez az alap, ugyanakkor szerintük továbbra, a továbbiakban már nem egy agrár alap, hanem egy szociális alap, az agri szakemberek szerint. Ami pedig az alap hatás, hatókörének kiterjesztését illeti, eredetileg az élelmiszer segély szétosztására, alapanyagok szétosztására lett kitalálva, és gyakorlatilag egy tükör alap volt, a, amely a tagállamok rendszeréhez volt megfeleltethető és aztán voltak olyan tagállamok, amelyek nem akartak ebben részt venni, e, nem akartak élelmiszersegélyről, vagy a töbletek felhasználásáról sem e, hallani, és aztán e, egy párhuzamos út keletkezett, amelynek a jelszava a társadalmi befogadás volt. Ez egy olyan program, amely más rendeletek alapján működik, mert a társadalmi kirekesztés elleni fellépés az eh, eh, más eljárásokat von maga után, mint eh, mondjuk egy élelmiszerbank működése. Tehát eh, itt két program fut párhuzamosan a szövegben, és a tagállamok pedig maguk döntenek arról, hogy melyiket részesítik eh, előnyben, ez egyiket vagy a másikat, vagy mind a kettőt, de ez a két párhuzamos program, és ez mindenkit remélhetőleg eh, megnyugtat, eltér. Ami az átmeneti időszakot illeti, e, nyilván az Európai Bizottság e, erről írásban is nyilatkozott, amely megfelelt a tárgyalások e, állásának, és amely szólt a retroaktív eligibilitásról. Ami a mi Szociális és Foglalkoztatási Bizottságunkat illeti, tegnap validáltuk a delegált aktusokat, amelyek lehetővé teszik a gyors végrehajtást. Fontos, hogy a bizottság megmondja, hogy mégis milyen delegált aktusokat akar létrehozni, és hogy azoknak mi a pénzügyi hatásuk. Ami az összeget illeti, és ezért a parlament sokat harcolt, úgy tűnik, hogy a 2014-es költségvetésben a kicsi, kisebb lesz a javasolt pénz, mint ami a jogalapban szerepel, tehát erről, erről már gondolom beszéltek, de ez egy fontos dolog, ami, amit valamilyen módon tisztáznia kell majd az Európai Bizottságnak, mert az Európai Parlament többször 3,5 milliárdról szavazott, és aztán pedig eh, ez az összeg eh, változott, de ezzel kapcsolatban további tisztázást szeretnénk eh, várni. És köszönjük, hogy még egy lehetőséget adnak számunkra, hogy ezzel a kérdéssel foglalkozzunk. Ez egy olyan alap, amely a polgáraink számára fontos, és ezért kell nálunk is rákérdezni az Európai Bizottságnál erre az ügyre. Ami pedig az agrár mennyiségeket, agrártermék mennyiségeket illeti, a képviselők szeretnék tudni, hogy vannak olyan, vannak-e olyan készletek, amelyek felhasználhatóak. De nem ez a központi kérdésünk most. Elizabeth? Köszönöm, Elizabeth következik. Én is csak Eh, egy eh, kis további információt adnék eh, Michel Danten, aki az Agri szakbizottságban dolgozik, az tájékoztatott arról, hogy vannak olyan készletek, amelyeket erre beállítottak. Tehát lehetséges, de a 3,5 milliárdhoz, mint alapösszeghez, ez nem nem kapcsolódik. Nyilván az agrárfőigazgatóság erre majd fog válaszolni, hogy vannak-e készletek. Nos, elnézést. Két másik kollega kért szót. Alda. Köszönöm szépen, elnök úr. Két kérdésem volna fel is teszem őket rögvest. Beresz asszony épp azt mondta, hogy ez nem élelmiszer támogatási kérdés, hanem a kiszorítás elleni harcról szól valójában ez a kérdés. Én pedig azt szeretném kérni, hogy részletezzék számomra, hogy milyen terveket szőnek, milyen terveik vannak a tekintetben, hogy az új igényekre választ adjanak, amelyek nem biztos, hogy élelmiszer igények, hanem más alapvető mindennapi igényeket szolgálják ki a leginkább rászorulóknak. Hallottuk már, hogyha valaki nem fér hozzá például az energiához, az elektromossághoz, akkor előfordulhat, hogy az is, hogy nem fér hozzá a folyóvízhez, vagy pedig az egészségügyi szolgáltatásokhoz. Egyes országokban, mint például Görögország, drámai helyzet tanúi vagyunk, szociális katasztrófa tanúi vagyunk. Nem csak a lakosság kisebbségi csoportjait vagy a apró csoportjait érinti ez, hanem nagy lakosság csoportok csúsznak le, szorulnak egyre nehezebb kerülnek egyre nehezebb helyzetbe. Kérdésem tehát az, hogyha megnézzük a legsérülékenyebb, a leginkább kitett országokat, akkor látni kell, hogy ezen alap alkalmazását nagyon nyomon kell követni. Köszönöm. Uh, uh, Köszönöm szépen, elnök úr, egy sor felvetéssel élnék ön elnök úr és egy-két kollega már utalt egy-két kérdésre, amelyet én is fel szeretnék venni, amelyben tisztázni szeretném a helyzetet. Egyrészt az agrár többlet termé, az agrár termelés többletjei, többletére kérdezek rá. Látni kell, hogy nagyon megbízhatatlanok az adatok, illetve a mennyiség fluktuál. A globális piac, piaci helyzettől, a szezonalitástól is függ ez, azaz a mezőgazdasági termékek többlet eh, mennyisége nem kiszámítható másodszorban, pedig eh, ez igazából a tömeges termékekre vonatkozik, eh, tehát nem alkalmazhatjuk ezt mindig, eh, használhatjuk mindig az élelmiszer segélyekre, mert például egyszer hatalmas mennyiségű marhahús vagy vajhegyek jönnek létre, máskor pedig nem, és nem kiegyensúlyozott ez a többlet. Azután a stratégiai tartalékok kérdése is felvetendő, hiszen ez pufferként működik az élelmiszer rendszerében. A ezek a pufferek, ezek a stratégiai tartalékok felszívják a többlettermelést, de hogyha visszagondolunk a néhány évvel ezelőtti helyzetre, amikor valóban vajhegyek voltak a hűtőházakban, ezt a helyzetet megoldottuk, már nem többletre termelünk, hanem piaci igényekre. Ugyanakkor látni kell, hogy a szociális politika itt most a közös agrárpolitika kérdését befolyásolja, de kérdezem, hogy tényleg a kap-e az az eszköz, ahol szociális politikai célokat kell szolgálnunk, és ha igen, akkor elérjük a value for money elvét. Oui, uh, Richard. Uh... Köszönöm, Richard. A, ami a bírósági döntést illeti, ezt követően, mert a bíróság azt mondta, hogy egy ilyen szociális támogatás finanszírozása az a közös agrárpolitikából illegális. Ezt a megoldást elhagytuk, mert a kivételes éveket leszámítva nincsen élelmiszer többlet. Ami most felállni látszik, illetve amit most létre akarunk hozni, a tanácssal és a bizottsággal tárgyalva, a Költségvetési Bizottság a tanácssal az elkövetkezendő 7 évre egy összeget letárgyalt, amely egy szociális programot finanszírozna a megcélzott személyek a leginkább rászoruló személyek. Egyrészt ez egy élelmiszer támogatási rendszer, másrészt pedig vannak más támogatási módszerek is, illetve támogatási módok, attól függően, hogy milyen támogatásra van szükség. Amennyiben egyes években vannak töbletek, majd megvizsgáljuk, hogy hogyan lehet azokat felhasználni, de a rendszer alapja teljes mértékben megváltozik. Nekem is van egy kérdésem. amely Perhas Berenc kérdésáradatához is kapcsolódik. A 2014-es költségvetésben valóban nincs megfelelés az összegekben, tehát a 2014-es költségvetésben kötelezettségvállalási előirányzatként 501 millió 300 ezer szerepel, amelyből, amelyből 1 millió 250 ezer technikai asszisztencia, technikai segítségnyújtás, és a kettes függelékben, a rendelet kettes rendelékében pedig egy más összeg szerepel. És mint ahogy Pervans Peres is mondta, a parlament az tartja magát a 7 éves politikai megállapodáshoz. Követeljük, hogy már az első évtől, 2014-től tartsák be ezt a, a megállapodást. Úgy tűnik, hogy ez csak egy költségvetési átcsoportosítással oldható meg, és ezzel a kérdéssel a költségvetési főigazgatóság emberéhez fordulok valójában. Tehát ezek voltak a kérdések, most pedig a különböző bizottsági szolgálatok embereihez fordulok. Ki akar először megszólalni? Adriana, tessék. Thank you very much. Köszönöm szépen, elnök úr. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos változás történt összességében a megközelítésben az új alapfelhasználásában a leginkább rászoruló személyek javára, illetve a társadalmi kirekesztés ellen. A korábbi élelmiszer segélyprogram után most arra számítunk, hogy a tagállamok, amikor élelmiszert vagy személyes felhasználású termékeket nyújtanak a programba, akkor ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is beleértenek ebbe a támogatásba, elkerülendő az érintettek szociális kirekesztését. Ez a célja az új alapnak. Nyomon követjük azokat az intézkedéseket, amelyeket az anyagi támogatásra alakítanak ki a tagállamok. Az allokáció 5%-a költhető el a tagállamok által a szolgáltatások nyújtására. Berez asszony azt is említette, hogy lehetővé tettük azt is, hogy ne csak élelmiszert és termékeket osszanak ki ezeknek a programoknak a keretében, hanem szociális szolgáltatásokat is nyújtsanak az társadalomban kirekesztéssel sújtott csoportok számára. Ez lehetővé teszi, amit többen is megemlítettek, hogy azok a tagállamok, amelyek számára nem volt jó megoldás a, az élelmiszerosztás, a második elemét használják ki az operatív programnak, és a legkirekesztettebb csoportokat próbálják újra beilleszteni a társadalomba, leküzdve szociális kirekesztettségüket. Az is nagyon lényeges, hogy maguk a tagállamok választási lehetőséget kapnak, ők dönthetik el, hogy pontosan milyen munkát kívánnak végezni, milyen célcsoportot céloznak meg, korlátozhatják ezt, vagy kibővíthetik a célcsoportot. Úgy is dönthetnek, hogy bizonyos területekre összpontosítanak, ahol növekszik a szegénység és a társadalmi kirekesztettség, vagy az egész országot lefedhetik. A rendelet nagy rugalmasságot enged meg, mivel ez rendelet, a tagállamok ez alapján használják fel az alapot, és a saját belátásuk szerint alakíthatják ki az operatív programokat. Azt kell mondanom, hogy bizonyos tagállamok nem voltak különösebben lelkesek a rendelettel kapcsolatban, de sajnos az elmúlt években olyan kép alakult ki Európában, hogy romlik a helyzet, Egyetlen tagállamban sem láttuk, hogy csökkenne a szegénységben élők százszintje, és ez nagyon aggasztó. Ezért a bizottság olyan alapot kívánt kidolgozni, amely minden tagállamban felhasználható, hogy Európa minden területén élő szegényeket segítse, és köszönöm, hogy a parlament segített minket abban, hogy elfogadásra kerüljön ez a program, ha késéssel is. Nagyon fontos a jó gyakorlatok cseréje is. Vannak tagállamok, ahol különböző nemzeti rendszereket lehet felhasználni, ezek hasznosak lehetnek, akár más tagállamokban is, és a tizedik cikkben a bizottságra azt a kötelezettséget rója a rendelet, hogy támogassa a tagállamokat a tapasztalat cserében hogy azok az intézkedések és tevékenységeket, amelyeket nem ez a rendelet tartalmaz, könnyebben alkalmazhatóak legyenek a civil szervezetek bevonásával, önkéntesek bevonásával, elősegítve a szolidaritást Európában. Ami a mezőgazdasági termelési feleslegeket illeti, ezzel kapcsolatban nagy vita volt. Nagyon fontos, hogy most, hogy már nincsenek feleslegek, és egyre kisebb a valószínűsége, hogy létrejönnek ilyen termelési feleslegek. Ezért a 23. cikkben azt írtuk elő, hogy ha ilyen feleslegek felmerülnek, ezeket fel lehet használni a programban, de fizetni kell értük. Ez egy egyértelmű lehetőségként van megfogalmazva a rendeletnek. Kinek kell ezt megfizetnie? A tagállamoknak, amelyek felhasználják a feleslegeket, az elszámolási költségeket fedniük eh, kell, eh, nem az EU e költségvetésnek. Hát ez ugyanaz. 3,4 milliárd euróról van szó, amit kiadunk a tagállamoknak, eh, de hogyha a tagállam fel akarja használni ezeket a feleslegeteket, akkor meg kell fizetnie, illetve a számíteli költségeket is. Ami pedig a közleményt illeti, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a rendelet lehetőségei és rendelkezései világosan kommunikálásra kerüljenek a partnerszervezetek felé, a cél személyek felé. Ezért nagyon lényeges, hogy a tagállamok a 19. cikk alapján kommunikációt folytassanak az alap működésével kapcsolatosan és az operatív programok végrehajtásával kapcsolatosan. We have also Emellett az adminisztratív költségekre egy 5%-os általánymértéket irányoztunk elő. Nem szeretnénk, hogyha a tagállamok, az hatóságok és a partnerszervezetek napi szinten kellene, hogy végezzék a költségek elszámolását. Azt szeretnénk, hogyha az alap működésében a célokra lehetne összpontosítani a szegények támogatására, ezért egy 5%-os adminisztratív költség, költségvetést határoztunk meg, amivel le lehet fedni az intézkedések administratív költségeit. A programból nem lehet kilépni, de az élelmiszersegély részéből igen. Tudom, hogy Svédországban nagyon jól alakul már az operatív program, hajléktalanokkal foglalkozik majd. Néhány nappal ezelőtt találkoztam az ezzel foglalkozó kollégákkal, és nagyon örülök, hogy még azok a tagállamok is, amelyek ellenezték az alap létrehozását, hasznosan tudják kihasználni az alapnyújtotta forrásokat. Nincsen kockázata annak, hogy a 2014-es allokációkat ne költenénk el, mert ez a kohéziós politika szabályai szerint működünk az N plusz 3 szabály alapján. 2014-es kiadásokat a következő három évben is fel lehet használni, Nincsen tehát annak veszélye, hogy az éves tervezés miatt bizonyos források felhasználatlanok maradnak. Az is nagyon lényeges, és nekem fontos, hogy hallottam, hogy ez a parlament számára is fontos, hogy a 2014-es előirányzatok és a 11%-os előirányzat közötti különbség felmerült. Két és fél milliárd euró alapján számoltunk. Tudom, Beresz asszony, hogy módosító javaslatot kell tennünk, de először szeptember 11-éig meg kell kapnunk az operatív programokat, és hat hónapunk van a jóváhagyásukra. Nem fogjuk visszafogni az operatív programokat, csak azért, mert több időnk van a jóváhagyásukra. Minél hamarabb el fogjuk ezeket fogadni. Tudjuk, hogy a tagállamokban sürgős szükség van ezekre a programokra. Van egy lehetőség arra, hogy költségvetés módosítást kérjünk, és ha vannak maradványok, akkor 2015-ben tudjuk ezeket felhasználni. A 11%-os előfinanszírozás elégséges arra, hogy majdnem egy évig fedezze az alapmunkáját, anélkül, hogy a tagállamok költségvetését terhelné mindez. Úgy vélem, a kérdések nagy többségére reagáltam, illetve ebben az asszony felvetéseire. Ami a delegált aktist illeti, köszönöm az Emplő Bizottságnak, hogy ilyen gyorsan jóvá hagyták hogy a delegált aktussal kapcsolatosan nem támasztanak kifogást. Itt ebben a szakbizottságban is el kell mondanom, hogy a megbizatáson alapuló aktus a felügyeleti rendszerekre, az auditra és a jelentéstételi követelményekre vonatkozik. A tagállamoknak ki kell nevezniük az irányító hatóságokat, de a delegált aktus nem befolyásolja a jogosultságukat ezekre a kifizetésekre, inkább a bizottság felé történő adatközléssel foglalkozik ez, és a jelentéstétellel. Ez is egy tovább lépés afelé, hogy a tagállamok a programozás megfelelően időben hajtsák végre. A 2015-ös évben kapjuk meg az első végrehajtási jelentést a kohéziós politikával ellentétben, ahol ez 2016, és szeretnénk tájékoztatni a tagállamokat, hogy milyen módon kell jelentést tenniük az alap munkájáról, hogy a jövő évben teljes körű rálátást kapjon a tanács és a bizottság a munkáról. Nos, egy csomó dolog tisztább lett, különösen az agrár oldal. Ami a költségvetési problémát illeti, ön egy költségvetés módosítás ötletét lengette itt be. Mi erről a konkrétabb elképzelés? Köszönöm, elnök úr. Emlékeztetve arra, hogy a parlament milyen aktív ezzel a programmal kapcsolatban, meg lehet találni azt a jogalapot, amely az, erre az időszakra egy milliárddal növelni az eredeti összeget. Ez a növekedés a tagállamok részéről önkéntes alapon történne, amelyek részt vesznek ebben a programban. Ahogy a kolléganő is mondta, most azt várjuk, hogy szeptemberi határidővel a tagállamok benyújtsák a cselekvési terveiket, és megjelenjék azt az összeget, amely eh, ehhez szükséges, és nyilvánvaló, hogy a 2014-es jogalap eh, innen lesz meghatározva, és ez az átcsoportosítás ennek fényében fog majd megtörténni a parlament és a tanács jóváhagyásával egy olyan eljárás, amely egy költségvetés módosítás, gyakorlatilag egy finom hangolás, hogy a jó helyre kerüljenek az összegek a költségvetésben. Köszönöm. Ez valóban egy mindenki által preferált megoldás lesz. Van-e elnök asszony további kérdése, vagy másnak, eh, Heidernek sem? Riké úrnak van. Annak. Rövid kérdésem van. A, az alap korábbi rendszerében ugye voltak eh, Eh, élelmiszer készletek, eh, és eh, azok a három, és fél milliárdos összeg, nem, néhány ország ezeket nem költött el, nem használta fel. Tehát azok az országok, amelyek amelyek felhasználták az összeget, azoknak a részesedése gyakorlatilag csökken ezzel, mert hogyha ugye ugyanazt az összeget felé osztjuk, akkor mindenkinek most kevesebb jut, ugye? Hát a matematika az elég egyértelmű politika, viszont nem biztos. Pervans, miért akarták, hogy ez kötelező részvételű program legyen? Nos, a jogalap szellemisége a, ugyanez, mint ami az EU 2020-as programnál, e, ugye ez a szegénység elleni harc, a, amiről vitatkoztunk, hogy ez szubszidiaritás, vagy pedig egy olyan téma, amelyben az Európai Unió részt vehet, és valóban ennek a folyamánya e, ez a vita is, e, mert a leginkább rászoruló személyeket segítő alapról el kellett dönteni, hogy ez egy olyan alap legyen, amit hatékonyabban tudunk kezelni, és el kellett dönteni, eldönteni, hogy ez most nemzeti szinten hatékonyabb, vagy pedig eh, európai szinten hatékonyabb, és akkor hova struktúráljuk eh, be ezt a eh, politikát. Nyilván ez a tagállamok is hozzászóltak, ami a leginkább rászorulók alapját illeti ott minimális gyakorlatilag minimális összegek vannak meghatározva az egyes tagállamok számára. Vannak olyan országok, amelyek a második pillért választották, vagyis a társadalmi befogadást. Ezek az országok nem akartak eredetileg az alapból részesülni. E, a, a minimumra lettek tehát beállítva. A Nekem nincs itt a táblázat nálam, a bizottságnak biztos megvan, és az összegeket tudja közölni. Én úgy tudom, hogy azok az, az az ország, ami önt is legjobban ér, érdekli, ugyanolyan kondíciókkal vesz részt ebben a programban, mint az előzőben. Köszönöm, Pervans. Salvador. Sí, perdón por, por... Elnézést, hogy bekapcsolódom ebbe a vitába. Nagyon fontosnak tartom az alap végső hatékonysága szempontjából, hogyha kétféleképpen lehet felhasználni az alapot, és vannak országok, amelyek csak egy részét használják ki, mások teljes mértékben, akkor az Európai Unióban ellentmondás merül majd fel, a tekintetben, hogy egyes tagállamok milyen intenzíven használják fel az alapot. Ez veszélyeztetheti a hatékonyságot is. Ennek nagyon fontos ellentmondást vet fel a szubszidaritás elvének alkalmazása és a közösségi elv alkalmazása között. A Költségvetési Bizottság és a Parlament nagyon fontos, hogy a végrehajtást nagyon alaposan kövesse nyomon, pontosan nem ezek miatt a szempontok miatt 2014-ben és 2015-ben. Pervas. Euh, Persze, lehet felnyitni ezt a kérdést, nem feltétlenül ajánlatos, de a valójában egy politikai kompromisszumára volt mindez e, a megállapodás. E, a tanács szintjén kellett ezt e, megtalálni, és a parlament ezt elfogadta. Mindannyian a plenárison elfogadtuk a jogalapot az új alap vonatkozásában, és ezen feltételek mentén tettük ezt. Most őszintén, hogyha visszatudnék utazni az időben, akkor a parlamenti tárgyalási csapat összetételét meg, megvizsgálnám, mert voltak olyanok, akik ezt az alapot fenn akarták tartani, és mások nem akarták fenntartani. Ez volt a mi tárgyalócsapatunk. Ugyanakkor ez a tárgyalócsapat az rossz szemmel nézte a tanács végleges eredményét, illetve az ő változatukat, mert az két paralel programot hozott létre, de a tanácsban történt megállapodás politikai ára az volt, hogy ezt elfogadjuk, és ezt követően kellett nekünk döntenünk. A mi aggodalmunk az volt, hogy a társadalmi befogadás rész, amelyet az alap ellenfelei követeltek, gyakorlatilag megkettőz dolgokat, és a szociális alap dolgait kettőzi meg, és éppen ezért zavart kelt. A szociális alapban ugyanis most először azt mondtuk, hogy 20%-a az ottani költségvetésnek, illetve pénzeknek éppen a társadalmi befogadásra kell, hogy legyen felhasználva. Tehát itt van a célkitűzések között és az eszközök között egy kis zavar. Ezen okból kifolyólag az Európai Parlament, és harcoltunk ezért, csak nem sikerült, eh, akart egy más eh, eredményt elérni. Eh, a leginkább rászorulókra kitalált alap definiálását olyan módon akartuk elérni, hogy tényleg csak a leginkább rászorulókat célozza meg ez az alap, és ne a többi, a többi népcsopor, lakosságcsoportot. Tehát nekünk azt kell majd megnéznünk, hogy a tagállamok ezt betartják, a bizottságnak is ez a dolga, hogy az MFF megállapodást a tagállamok maximálisan betartsák, tök disztingváljanak a között, hogy mire szolgál a, ez a pénzalap, ez az élelmiszeralap, és mire szolgál a szociális alap. De ez, erre gondolt a jogalkotó eredetileg. Cornelissen asszony következik. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Nem tudom, hogy Beresz asszony rám utalt-e, mint olyan képviselőre, aki ellenzi az alapműködését, de biztosíthatom, hogy én az egyik legmarkánsabb támogatója voltam ennek az alapnak. 2012-ben, amikor a német bírósági ügy zajlott, és fennállt a veszélye, hogy megreked az alap eszközeinek felhasználása, én minden eszközt megmozgattam Hollandiában azért, hogy egy átmeneti megoldást találjunk, hiszen úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az a legalább néhány, sajnos legalább néhány millió ember, aki már a korábbi mezőgazdasági programtól függött az elmúlt 25 évben, ne kerüljön ki a figyelem homlok teréből, hanem törődjünk velük az új eh, program keretén belül is. Ez a fő célkitűzésünk. Éppen ezért úgy gondolom, hogy nagyon jó gondolat, hogy az olyan országok, mint az én hazám, Hollandia, hogy nagyon problémás, hogy az olyan országok, mint az én hazám, Hollandia, vagy Németország, vagy az Egyesült Királyság nem sokat tesznek, hiszen vannak olyan országok, ahol nagyon sok nélkülöző, deprivált ember él, akik függenek ezektől az alapok, ettől az alaptól és a pénzeszközöktől. Spanyolországban, Portugáliában, Görögországban, Magyarországon és egy sor további országban igazi mély válságban élnek az emberek. Nagyon sokan igazi mindennapi kenyerüket nélkülözik, ezekben az országokban fontos ez a program, hogyha nem működne, az emberek igazán éheznének. Azaz tehát nagyon is támogatom ezt az alapot, de ugyanakkor amellett voltam, hogy legyen ennek a, ebben a részvétel önkéntes. Hiszen ez így is működött, az országok megosztották a fölöslegeiket, és a leginkább rászorulók, a leginkább depriváltak számára biztosították az eszközöket. Nem hiszem, hogy ez akár gyakorlati, akár elméleti problémát is jelentene, hiszen az előző alap ott volt, amely egyes tagállamok használtak, mások pedig nem, az igényeik szerint. Bízom abban, hogy a pénz valóban a leginkább rászorulókhoz kerül majd, és Bízom abban is, hogy az alap felhasználásának gyakorlata mindenkit megnyugtat majd. Azonban van nekem is kérdésem, melyet fel szeretnék tenni. További lehetőségeket nyitottunk meg, például az egyik arról szólt, hogy megszervezzük, hogy több élelmiszer donációt tudjunk befogadni, adományokat tudjunk befogadni, hogy a fölösleges élelmiszereket ne dobják ki, és a gazdálkodókat, a kereskedőket, a nagykereskedőket és a kiskereskedőket arra biztosuk, hogy a fölösleges élelmiszert élelmiszer bankokba szállítsák el. Létrehoztuk ezt a lehetőséget, de attól tartok, hogy sok tagállam, aki már a korábbi programban részt vett, egész egyszerűen a régi elvek alapján akar továbbra is gazdálkodni, ugyanazt a pénzt akarják felhasználni, mint amit idáig felhasználtak, és nem látják az új lehetőségeket. Tehát úgy gondolom, hogy nem tudom, hogy mi értelme van az ilyen programok kialakításának, hogyha végül ezekkel nem érünk. Merci, Göran Ferm. Köszönöm, Göran Ferm. I just wanted to react to Köszönöm szépen, elnök úr. Én is Salvador szabaiira szeretnék reagálni, ugyanis nem értek vele egyet. Jól kell értenünk hogy a szociális jóléti politikák továbbra is a szubszidiaritás keretén belül a tagállamok és a régiók feladata. Különböző szinten működik a jóléti rendszer, és más-más a szegénység arculata is az egyes tagállamokban. Mindenhol van szegénység, minden tagállamban, de más-más arculata rendelkezik, és a jóléti rendszerek is más formát öltenek. Ugyanakkor ez a, ennek az alapnak a rendszere nem felel meg a tagállami rendszereknek, nem is fedi át őket, éppen ezért igenis rugalmasságra van szükségünk. Azt hiszem, sőt meg vagyok róla győződve, hogy a rugalmasság hatékonyabbá teszi majd ezt a programot. Nem lehet itt egy egységes mérték után, egységes megoldást mindenkire rákényszeríteni. Mérték utáni megoldásra van szükség, azt is elfogadom, hogy vannak tagállamok, ahol nincsen hagyománya az alapeszközeinek felhasználásának. Nem értek egyet Szalvadorral, úgy gondolom, hogy nagyon nagy rugalmasságra van szükségünk ahhoz, hogy hatékonyak legyünk. Merci, Salvador. I did not make... Salvador. Nem tettem én ilyen kijelentéseket, csak a félelmeimnek adtam hangot. Szeretném a kollégát megnyugtatni, egy félelemnek adtam hangot tehát, és nem egy határozott kijelentésről van szó. Remélem, hogy megnyugodott. a Van-e más megjegyzés, kérdés? Nos, ha nincs, akkor megköszönöm az elnök asszonynak is a részvételt, illetve a bizottság részéről. Cornelissen asszony kérdésére még válaszoljon a bizottság, igen, valóban. Válaszol a Cornelissen asszonynak, nem... Ké úr is föltett egy kérdést, tehát mind a kettőre, jó? We do not expect... Nem számítunk arra, hogy az operatív programokban az élelmiszer hulladék kérdésére választ találunk, de arra biztosítanánk, biztatnánk a tagállamokat, hogy találjanak megoldást az élelmiszeradományozás felhasználására. A tizedik cikk szerint a bizottság kezel egy platformot a tapasztalatcserére, ez is elősegítheti ezt a tevékenységet. Tehát szeretnénk, hogyha a tagállamok több tudást szereznének és több lehetőséget arra, hogy segítsék a szegényeket és a társadalmi kirekesztéstől szenvedőket, de az operatív programokban nem adjuk meg azt pontosan, hogy a tagállamoknak ezt hogy kell kivitelezniük. Azután az összegeket tekintve, amelyek rendelkezésre állnak. Reál értelemben van egy kis növekedés, hiszen a 3,4 milliárd 2001-es, 11-es árakon lett kiszámolva, illetve van nemzeti társ finanszírozás is a tagállamok részéről, pedig az Agri programot 100%-ig az európai költségvetés finanszírozta. Összességében a bővülés, a költségvetés növekedése magasabb, mint a jelenlegi programozási időszakban. Vagyis nem szabad szem előtt téveszteni, hogy a tagállamokat is jobban bevonjuk a programba, pénzügyileg is hozzá kell járulniuk a források előteremtéséhez. Merci beaucoup. Köszönöm akkor megköszönöm az elnök asszonynak, a raportőrnek, illetve a bizottság képviselőinek, az Európai Bizottság képviselőinek, hogy részt vettek. Kedves kollégák, elfogyott a napirendi pontok, elfogytak a napirendi pontok, a, legalábbis amiket a délutánra, a délelőtre szántunk. Én a koordinátoroknak azt mondanám, hogy kezdjük el. Eredetileg 12.30-kor ültünk volna le. 5 percet, jó? 5 perc szünetet tartunk. 12.30-ig vannak tolmácsok.